akkor jóvá hagyottnak tekinthető. Kedves kollégáim, a tribünön üdvözlöm az USA kongresszusának delegációt Cliff Stearns, aki a transatlanti jogalkotási párbeszéd társelnöke és hét kollégája van itt körünkben. Üdvözöljük Önöket, kedves kollégák, mondja az elnök németül, angolul. Örömmel látjuk Önöket itt az Európai Parlamentben. Az USA kongresszusának hölgye és urai, akik a nemzetközi, illetve a transatlanti jogalkotási párbeszéd kapcsán vannak itt, szombat-vasárnap parlamenti USA delegációnk tagjaival beszéltek Kopenhágában, amikor is ülésezett ez a párbeszéd, és ma este az AFET, a külügybizottság rendkívül ülésén vesznek részt, és ezzel fogják zárni itteni tevékenységüket. Az illetékes francia hatóságok a következő személyek megválasztásáról tájékoztattak május 16-i hatállyal. Eric Andrieu, Kader Arif úr helyett, Jean-Jacques Jean Bissep, Pascal Canfin úr helyett,